kapcsolatban Robert Evans-tól és 40 kollégától azt a kérést kaptam, hogy ezt az állásfoglalást vegyük le a napirendről a 90 per 4-es cikk alapján. Egyébként a jelenlegi napirenden szerepel ez a téma. Azt javasolnám, hogy talán ma legyen ez az utolsó pont, és akkor holnap délben szavazhatunk is. A módosítók benyújtásának határideje ma délután 15 óra. Robert Evans, parancsoljon! Much, Madam President. Uh, as you said on... Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogy mondta, e, Ön is e, hétfőn elfogadtunk egy javaslatot a sri lankai helyzet e, romlásával kapcsolatban a 91-es házszabályi cikknek megfelelően. A sri lankai helyzet tényleg nagyon komoly. Ami a humanitárius helyzetet illeti, ez nem teljesen világos. Tudom, elnök asszony, hogy különböző vélemények uralkodnak itt a házon belül, úgyhogy a legérzékenyebb döntés az lenne, hogyha egy megfelelő vitát terveznénk be. Erre már ebben ezen a héten nincs idő, de talán a következő plenáris héten igen. Dól úrnak szeretnék köszönetet mondani, aki jelezte, hogy az ő frakciója támogatja ezt a javaslatot. Azt kérem, elnök asszony, hogy a vitát támogassák, amelynek a vége, végén állásfoglalás indítványt fogadnánk el a következő ülésszakon, a következő ülés héten, és ezzel tudnánk megfelelni leginkább a helyzetnek. Köszönöm. Rendben van, akkor igen gyorsan most ezt megszavazzuk. Ki van emellett? Tehát ki van emellett a lehetőség mellett? Mármint amellett, hogy elhalasztjuk. Most arról szavazunk. Tehát ki szeretné elhalasztani ezt a témát? Na jó, hát nem látok semmit, senki nem emeli fel a kezét, úgyhogy géppel fogunk szavazni. Tessék, nyomják meg a gombokat, a szavazást megnyitom. Hát úgy tűnik, hogy nagyon gyorsan mentem. Akkor most Kombendit úrnak megadom a szót, és utána folytatjuk ezt a szavazás dolgot. Elnök asszony, köszönöm a szót. Egyszerűen csak azt szeretném megmondani, hogy ha valaki javasol valamit, akkor a szavazás előtt még ellenvetésre is jogunk van. Úgyhogy azt szeretném elmondani a sri lankai helyzettel kapcsolatban, hogy drámai helyzet alakult ki 150 ezer ember egyszerűen 150 ezer embert bezártak. Ugyanaz történik, mint Burmában, úgyhogy éppen ezért ma napirenden kell maradni a sri lankai szövegnek, mert csak ezzel tudjuk megmutatni, hogy tényleg elkötelezettek vagyunk, és szolidárisak vagyunk ezzel a 150 ezer emberrel. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Kombendit úr, most már akkor egyértelmű az állás. Tehát van egy javaslat, hogy, szava, hogy halasszuk el ezt a szöveget, és van egy javaslat, hogy tartsuk ezt meg. Tehát ki szeretné elhalasztani, ki szeretné megtartani. Köszönöm szépen. Akkor most következik a szavazás. A rend értelmében egyszerűsített eljárásban szavazunk Geringer de Odenberg asszony szövegéről. Név szerinti szavazás lesz a szavazást, megnyitom. Mindenki szavazott?